Szeretettel üdvözlöm Önöket, Hölgyeim és Uraim, a devével tartandó közös ülésünk. Elején üdvözlöm Linda McEwen kolléganőt, A menekült és migráns áramlatok kezeléséről fogunk eszmét cserélni illetve az EU külső tevékenységének szerepéről. Ez egy közös jelentés, amelyet Valenciano és Diaz de Vera Garcia Consuegra kollégák készítenek. Egy spanyol nagy koalíció alakult itt e dosszié kapcsán. Azt látjuk, hogy a menekülés és migráció okainak kezelésében és bizonyos más kérdések kezelésében, gondoljunk Afrikára, Szíriára, a külügyi fellépés döntő szerepet játszik. Nagyon szoros az összefüggés a migráció, a menekültügy és a külügy között, és csak a külügy révén érhetjük el tulajdonképpen azt, hogy ezt a dolgot valami módon kezelni tudjuk. Ezért sem csak a belügyminisztereket érint ez a kérdés, az Európai Bizottság is ezt az álláspontot képviseli, Jean-Claude Juncker Európai Unió helyzetéről szóló beszédében is kifejezésre jutott ez az álláspont. Linda, parancsolj! Köszönöm szépen! Kicsit Kevés időnk maradt. Egy másik ülés alkalmával akartunk erről beszélni, de a Szaharov díja kellett először foglalkozni. 500 módosító született. Valenciano asszony, Diazdemera úr, kérdezem a jelentéstevőket, hogy kérik-e a szót, mielőtt a többi kollégának lehetőséget biztosítunk. Elena Valenciano az első. Tessék. Sí, eh, dos, dos, dos segundos nada más, president. Csak két pillanat, elnök asszony. Először is hadd mondjam el azt Brock elnök úrnak, tehát azt mondanám Brock úrnak, hogy a nagy koalíciót az Európai Parlamenten belül kell kialakítani, hogy bizonyára tudja, elnök úr, azok a döntések, amelyeket az Európai Bizottság, illetve a külügyi szolgálat hoz, sokszor ignorálják az Európai Parlamentet. Tehát remélem, hogy ez a jelentés képes lesz arra, hogy egy kicsit nagyobb szerepet adjon az Európai Parlamentnek abban, hogy a külügyi politikát a migránsokkal kapcsolatban, illetve a menekültekkel kapcsolatban, hogyan tudja ellenőrizni, kontrollálni az Európai Parlamentet, milyen beleszólásunk van ebben. Néha az Európai Parlament az utolsó Mencsvár. Itt ez az utolsó ö, erődítmény, ahol a szolidaritást és az Európai Unió egyéb értékeit kimondjuk, és teszünk is ezekért valamit. Ahogy McEwen asszony elmondta, 550 módosítónk van, tehát nyilvánvalóan felkeltette a kollégák érdeklődését a téma. Nekünk társ előadónknak 30 módosítónk van. Enrique Guerreroval működtem ebben együtt, a Deve részéről. A cél az, hogy egyértelmű üzenetet közvetítsünk azzal, arra vonatkozóan, hogy a parlamentnek mit kell tennie. Tehát utat szeretnék mutatni. A biztonság, az ellenőrzés, az, az áttelepítés, a kitelepítés, az emberi jogok kérdése, az együttműködés, ezek a témák mind-mind fölmerülnek ezen csomaggal kapcsolatban, és ez természetesen hatással van a fejlesztési politikára és az emberi jogokra is. Azt hiszem, hogy sokkal szorosabb ez a kapcsolat, mint ahogy azt a bizottság gondolja, sokkal többről van szó, mint a határellenőrzésről. Arról van szó, hogy hogyan ö, térnek hozzá a menekültek a mi országainkhoz. Ez a módosítók egyik része. Van egy másik része a módosítóknak, ami arról szól, hogy a parlamentet gyakorlatilag kizárják ebből az egész folyamatból. párbeszédet kell folytatni a harmadik országokkal, ez mindannyiunk számára kívánatos, de nem tudjuk, hogy ez pontosan mit jelent, ez mire megy ki, nem tudjuk, hogy mi a prioritás. Nekünk innen a parlamentben az a benyomásunk, hogy a prioritás jelenleg a bizottság számára az, hogy minél több embert visszaküldjenek a harmadik országokba. A fejlesztés és az bizottság és az AFET ebben kell, hogy megegyezzen, tehát mi a különböző ö, egyezmények célja, amiket aláírunk, hiszen úgy érezzük, hogy gyakorlatilag a parlament feje fölött történik mindez, ebbe egyáltalán nem vonnak bele minket. Jó lenne, hogyha a parlament, a teljes parlament egy üzenetet fogalmazzon meg, egy hangom. Egyrészt arról, hogy mi legyen az ezzel kapcsolatos politikánk, kettő pedig, hogy mi legyen a parlament szerepe mindenben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mera. Köszönöm, Dézdemera úr. Yes. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt elnök úr. Tratar de dar alguna nueva visión sobre el informe. A közös jelentéssel kapcsolatban megpróbálok egy újfajta látásmódot most megjeleníteni. Egyébként már egy korábbi ülésen ezt a kérdést megbeszéltük, és a Szaharov díjjal is kapcsolatba hozták ezt. Ez egy nagyon ambiciózus feladat, amit kitöztünk magunk elé, de megpróbáljuk ezt szerényen végezni, és ez egy nagyon nyílt folyamat és nagyon megköszönjük a kollégák eh, munkáját. A 19-es bekezdésben ennek hangot is adunk, úgyhogy ha gondolják, ezt el lehet olvasni. Arról van itt szó, hogy eh, a parlament szempontjából megfelelő fontosságot kívánunk tulajdonítani annak, mégpedig kvalitatív és kvantitatív módon is, hogy mit jelent a menekültek és migránsok tömeges mozgása. Az emberi jogokra történik utalás, természetesen ez a kortával kapcsolatos munkák előterében van, tehát az is nagyon fontos elem illetve valamilyen módon mégis kezelni kell ezeket a hatalmas népmozgásokat, meg kell figyelni, és, meg kell, és értelmezni kell tudni ennek az okait, a nemzetközi közösség szerepét is föl kell deríteni, és természetesen az Európai Unió szerepét. Három kritérium mentén dolgoztunk. Egy biztonság és rend, azt szeretnénk, hogy, hogy biztonságos körülmények között és megfelelő rendszerességgel történjen tehát a migrációs alapok elköltése például, tehát a költségvetési fegyelemre is odafigyelünk. Ami a módosítókat illeti, ezzel kapcsolatban lesz még alkalmunk arra, hogy egyeztessünk, de az elmúlt napokban próbáltam csoportosítani a módosítókat, 547 van összesen, ebből 90 az én frakcióból érkezett, a néppárttól, 96 a szociálokról, 60 az Aldétól, 106 az ECR-ből, 40 az zöldektől, 49 a GUE-tól, 35 az FDD-től, e és 11 az ELNI-ből. Mik a legfontosabb témák? Azt hiszem, hogy a legfontosabb témák már eleve benne, volt, benne voltak a mi munkánkban, ezeket vagy kiavítják, vagy pontosítják. Tehát néhány kivétellel arról van szó, néhány kivételtől eltekintve azt gondolom, hogy sikerül majd kompromisszumos módosítókat összehozni. Néhány dolgot felolvasok, de csak röviden a nőknek, nőket jobban kell védeni, a kísérlet nélküli gyerekeket is jobban kell védeni, illetve az LGBT közösség képviselőinek nagyon fontos a családegyesítés, több hosszú távú politikára van szükség, figyelembe kell venni a nemzetközi humanitárius jogot, értelmezni kell, illetve öm, meg kell vizsgálni, hogy mik ennek a népmozgásoknak a legfőbb okai konkrét és koordinált megoldásokra van szükség. Tehát több szolidaritás a tagállamok részéről. Aztán ezek voltak a legfontosabb témák, kérések. Aztán jogi szempontból egyértelműbb feltételekre van szükség, meg kell különböztetni a különböző migráns és menekült kategóriákat. Nyilvánvaló, hogy erre nagy szükség van, tehát meg kell tudni különböztetni két alapkategóriát. Aztán az erőszak ellen, az emberkereskedelem ellen föl kell lépni, fel hatékonysággal, aztán biztonságos és jogi és legális útokat kell keresni arra, hogy eljussanak az emberek Európába, ba, illetve a törökországi nyilatkozattal kapcsolatban föl kell térképezni azt, hogy ezeknek mik az előnyei, hát, vagy ennek mik az előnyei hátrányai. Aztán a narratívával kapcsolatos változás is szerepel itt, mint módosító. A Kaléi tábor, az úgynevezett dzsungel felszámolásáról is van egy módosító. Dublini elvek megváltoztatásáról, a rendelet. Aztán a konfliktos konfliktus helyzetek megoldása, a humanitárius vízumok, illetve a humanitárius folyosók. Ezek a legfontosabb témák. Megpróbálunk céltudatosan dolgozni, hogy a, módosít, hogy a végső eredményt el tudja fogadni a tisztelt ház többsége. Köszönöm. Köszönöm, kollégák! heten kértek szót, fölolvasom, és szigorú leszek majd. Még látom, látok másokat is, akik jelentkeznek. De felolvasom először, hogy ki van a listán. Adam Gabriel, Anna Gomez, um, Valtmans, Vairinen, Hautala, Corral and Epitideus. They're the names I have already. Ezek már fenn vannak a listán. Még valaki rajtuk kívül szerette hozzászólni? Itt kettőt látok. Yeah, so three more. Okay. Okay, colleagues, I'm going to have to ask you for one and... Jó, kollégák, akkor másfél percet adok mindenkinek. Tizen vagyunk, plusz, tizen jelentkeztek, plusz az Európai Bizottság, legutóbb szóhoz se jutottak, mert későre járt. Azt hiszem mindenki rajta van a listán. Lüke úr is rajta van a listám. Okay, uh, Madame Gabriel, you, I prefer speak uh, where I can't. Yeah. Merci, Madame la Présidente. Yeah, over, oh yeah, I can, yes, yeah, right over there. Yeah, thank you. Yeah, please, you're the first speaker. Merci, Madame la. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is én is szeretnék köszönetet mondani a társjelentéstevőknek. Ez a szöveg kiváló kiinduló alap egy nagyon fontos jelentéshez úgy tűnik, hogy jelentés elemei nagyon világosak és precízek. Három dologra szeretnék koncentrálni. Az egyik, a kettes bekezdés, amely paradigmaváltást javasol, és a migrációs stratégiai dimenziót kell felismerni. A második szerint, másodikban üdvözlöm azt, hogy a jelentés kitér arra, hogy az Európai Uniónak a konfliktus megölőzésben és a mediációban kell fontos szerepet játszania, hogy elkerüljük a e, az elvándorlást. A harmadszor pedig az Európai Parlament fontos szerepét emeli ki a jelentés. Két dolog. Egyrészt a rendszeresebb információkövetés, a valetai cselekvési program végrehajtásának rendszeresebb utánkövetése, illetve az új partnerségi keret belül az egyes elemek kihangsúlyozása. A pénzügyi eszközökről is szó van, az Európai Parlamentnek itt fontos szerepe van. Ezek azok a három pont, ez a három pont, amely szerepel a jelentésben, de még dolgot kell hangsúlyoznom. Először is azt gondolom, hogy a jelentés lehetővé kell tegye számunkra, hogy megnézzük, hogy melyek azok az országok, harmadik országok, amelyek nem működnek együtt velünk, ahol nem működik a visszafogadás például, tehát világos üzenetet kell megfogalmazni ezzel az, ezekkel az országokkal szemben is. Másodszor, ami a külső beruházási tervet illeti, ezt már nagyon vártuk, ne felejtsük el, hogy a jó kormányzás végrehajtása is nagyon fontos, mert csak így valósulhat meg az, hogy a magánberuházások gyümölcsét le lehessen aratni. Ami pedig a menekültek definícióját illeti, a súlyos szegénység, illetve a klímaváltozás által érintettek is bekerüljenek ide, hiszen nem tudnak visszatérni a hazájukba például az elárasztott szigetekre, illetve az extrém szegénység ugyan súlyos tényező, azonban nem gondolom, hogy ez itt a menekült státuszt adni ezeknek a e, személyeknek, megoldani a problémát. De világos üzenetet kell megfogalmazni, e, a jelentés ezt teszi, és a hossza is elfogadható, beemelhető. Köszönöm szépen. Azok kapnak először szót, akik a legutóbb nem tudtak hozzászólni. Anna Gomez. Hadd hangsúlyozzam, e, hogy E, ez a jelentés nem a Libével együtt jött létre, a Libe e, foglalkozik pedig a menekültek kérdésével, a menedékjoggal. Az a probléma, hogy elveszítjük a e, kapcsolatot a valósággal. Persze, kell beszélni a család egyesítésről, de ha önök nem tudják, hogy ez egyáltalán nem működik, hogy a kormányok egyáltalán nem tartják tiszteletben a szabályokat, akkor felmerül annak a veszélye, hogy annak ellenére, hogy a kollégáink nagyon fontos, nagyon nagy erőfeszítéseket tesznek, a jelentés mégis hát elveszti a kapcsolatot a valósággal. Azt hiszem, hogy a legfontosabb kérdés a nyitott, biztonságos és jogi utak megteremtése, ez nincs, nincs itt, nincs meg akárki, aki bevándorló vagy menekült, az illegalitás helyzetében van, mert nincsenek biztonságos és, és legális utak eljutni e, Európába. Ide tartoznak a leginkább kifinomult e, csatornák, a kék kártya, ami van, de nem működik. Erről is volt egy jelentés a Libében ma. A kérdésem a jelentéstevőhöz tudunk-e valahogy következetesek lenni? Amikor látjuk, hogy az Európai Bizottság és az EKS tulajdonképpen bilaterális tárgyalásokat folytat, tiszt, kihagyja a parlamentet, teljes mértékben kiadja a parlamentet. Ha például egy ország, amely nagyon fontos partner kellene, hogy legyen a, a kiváltó okok elemzésében, kiderül, hogy elnyomják az, az, az embereket, és ezzel váltják ki a menekült hullámot, Etiópiáról beszélek. Most mi az előre mutató út? Mi a helyzet Afganisztánnal? Mint hogyha biztonságos országról beszélnénk, ahova vissza lehet ember, az embereket küldeni? A legtöbb kísérlet nélküli fiatal Afganisztánból jön, mert a helyzet elfogadhatatlan, főleg, hogyha az Azara régióból jönnek kisebbségek. Ahogy Antonio Guterres mondta, az egyetlenek, akik a kézben tartják a válságot, azok az embercsempészek, mert ők azok, akik kihasználják azt, hogy nem foglalkozunk a kiváltókokkal. Köszönöm szépen. Elnézést, hogy ragaszkodnom kell hogy mindenki röviden szól, szóljon hozzá. Jurek eh, úr, az LKR részéről, nem tudtam múltkor hozzászólni. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Először is ez a jelentés kell, hogy a politikai felelősségről is beszéljen. Ki felelős a migrációs válságért? Ezt említenünk kell. Az illegális bevándorlás növekedése, az emberi tragédiák számának növekedése, újabb és újabb tragédiák merülnek fel a, migrációs útvonalakon. Kiviseli a felelősséget ezért egyes kormányok, egyes tagállami kormányok, illetve a jelenlegi hogy azok a személyek, akik az Európai Unióban jelenleg hatalmon vannak. Nem értem, hogy ebben a jelentésben miért nem beszélünk a kötelességről, arról, hogy kötelességünk lenne az illegális embercsempészek ellen fellépni. Már másfél éve ö, sor került az első döntésre az Európai Tanács részéről, már akkor is a tanács azt említette, hogy ez illegális a bevándorlók illegális csempészetét meg kell szüntetni. A tagállamok részéről egy mandátumot kell lenni az EKS-nek, illetve egy ENSZ mandátumot, amelyne, amelyel a bevándorlást kezelni lehet. Önök azt javasolják, hogy egységes migrációs politikát kényszerítsük az Európai Unióra, de ez válságokhoz, problémákhoz fog vezetni. Már most politikai válságban vagyunk a Brexit után, amúgy is. Az utolsó megjegyzésem, hogyha beszélünk a családegyesítésről, nem szabad elfelejtenünk, hogy azokról az országokról van szó, a, olyan országokról van szó, ahol poligámiát megengedi a polgári jog, tehát egészen más jogok érvényesek ezekben a kiinduló országokban. Köszönöm szépen, Bartmanc asszony, köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Amiről itt ma beszélünk, az az egyik legnagyobb kihívás Európában. Azt hiszem, hogy mindenki egyetért ezzel. Egyetértek Gómez asszonynal, ő azt mondta, hogy együtt kellett volna a Libével elkészíteni ezt a jelentést. Hogyha megnézzük a Libe jelentést, illetve a LIBE munkáját, akkor um, abból indulhatunk ki, hogy a jelentés sokkal erősebb lenne, hogyha a Libével együtt készítettük volna. Nem baj, a kiinduló pont nem rossz, elég sok fontos dolgot fölvett, de azért specifikusabban, pontosabban kellene fogalmazni. A migrációs válság kezeléséről beszélünk, tehát benyújtok néhány módosító javaslatot, hogy pontosabban fogalmazzunk, precízebb legyen a jelentés. Többet kellene beszélnünk a kíséret nélküli fiatalokról. Hogyan tudjuk őket fogadni, a legjobb gyakorlatok mik, Körülbelül tízezer kíséret nélküli fiatal tűnt el Európában. Ezt mindenképpen említenünk kell a jelentésben. Mit teszünk annak érdekében, hogy megpróbáljuk őket megtalálni? a rossz szándékú bűnbandák kezéből ki kell szabadítanunk őket. Aztán a Kaléi dzsungel, ez a médiában nagy port vett fel. Én voltam, jártam ott, a, a dzsungelt lebontották, a tábort lebontották, és más út találtak helyet ezeknek az embereknek, viszont újabb és újabb sátortáborok jönnek létre, nem szabad a szemünket behújni a valóság előtt. Mi lesz, hogyha Angliába akarnak mennek az emberek? Mi lesz ezekkel a fiatalokkal? Elmondhatom, hogy amit láttam Kaléban, ez elképesztő, ez Európához nem méltó, és nagyon remélem, hogy ez soha többé nem fordulhat elő. És egy másik dolog, ami szintén nagyon fontos, bizonyos jogi eszközök kell, hogy rendelkezésünkre álljanak. Azt remélem, hogy a harmadik eszmecsere során többet beszélhetünk erről. Minden esetre nagyon fontos, hogy egész, elég időt szálljunk erre a témára. Köszönöm, kedves kollégák, ne felejtsék el, hogy nincs már túl sok időnk, ha utalá asszony. Thank you very much, Chair. Um, I think uh, what we primarily... Köszönöm szépen, elnök asszony. Szerintem mindenek előtt azt kellene elérnünk, hogy legyen egy emberi jogokon alapuló migrációs politikánk. Péler asszonyhoz hasonlóan én is ezt az aspektust hangsúlyoznám. Szerintem nagyon fontos, hogy mindent a maga helyi értékén kezeljünk. Európában 0,02 százalékát fogadtuk be eddig a menekülteknek, Libanonban és Jordániában 25 százalékról beszélünk válságban lennénk. Mi jól szervezett társadalmak, jól szervezett államok vagyunk. Egy jól szervezett Európai Unióban a problémát magát a migrációs politika hiánya jelenti, és azt, hogy nem osztozunk közösen a felelősségben. Fontos hogy a fejlesztési együttműködéshez kapcsolódó pénzeket ne tegyük függővé a harmadik országok együttműködésétől a migrációs politikában, is, illetve a visszatérítésben. Úgy gondolom, nagyon represszív eszközökkel élünk jelen pillanatban, amelyekkel csak még súlyosbítjuk a problémákat, és a, az előidéző okokat. Nagyon szigorú parlamenti ellenőrzésre is szükség van. Örülök, hogy Diaz de Mera úr ezt hangsúlyozta, és a többiek is. Hogyha a parlament nem kapja meg a, az őt megillető helyet a jogalkotásban, akkor nem lesz demokratikus felügyelet az együtt a migráció területén és az együttműködésben, Egyre több olyan megállapodást látunk majd, mint amilyen például az EU-Törökország megállapodás, nem ez kellene, hogy legyen a modellje a migrációs politika területén a harmadik országokkal kötött megállapodásoknak, és az Európai Parlamentnek igenis meg kell adni az őt megillető szerepet ezen megállapodások betartásának ellenőrzésében. Köszönöm szépen. Szeretném elmondani, hogy a Libét felkérték az 55-ös cikk értelmében, hogy, kész, hogy vegyenek részt a jelentés elkészítésében, de túl, sok a munkater, túl nagy a munkaterhelésük, de véleményt készítenek. Ignáció Correa. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyetértek azzal, amit Hautala asszony mondott, az arányokkal. 0,2 százalék, ezt hasonlítjuk össze Libanonnal. Tavaly ott voltunk misszióban, és mi ezzel a nulla, Libanont elöntik a, elöntik a migránsok, a menekültek, mi pedig ezzel a népesség 0,2%-et kitevő migráns arányjal úgy éljük meg az egészet, mint hogy egy katasztrófa lenne. Jó lenne, hogyha az Európai Unió kicsit felülemelkedne a problémát, és megfelelő, megfelelő választ tudna adni erre a problémára, és tegyük félre a tagállamok egoizmusát. Mi ezt a véleményt, ezt a jelentést egyébként támogatjuk, nagyon jó kiindulási alap. Néhány módosítunk azért lenne, hogy bizonyos dolgokat pontosítsunk. Például nincs meg a megfelelő politikai akarat, amikor strukturális problémákról van szó, nincsenek hosszú távú fejlesztési politikáink, az igazi kiváltó okokkal nem foglalkozunk, nem vagyunk elég proaktívak, nem vagyunk, nincsenek olyan pro, projektjeink, amikkel tudnánk segíteni a helyzeten. Az egyik kiváltók nyilvánvalóan a korrupció, erről keveset beszélünk, illetve keveset szól erről a jelentés is. A harmadik, nem beszélünk arról, hogy a harmadik országban milyen okok miatt kénytelenek arra az emberek, hogy elvándoroljanak. Nem segítünk az embereknek abban, hogy ott tudjanak maradni a szülőhazákban, a harmadik országokban. Jó lenne félretenni a tagállamok egoizmusát. Ezt megpróbálja megtenni a jelentés, de mindenképpen mindenképpen gondolnunk kell a harmadik országokkal megkötött egyezményekre is, ez szerintem egyáltalán nem jó megoldás, sőt, ez csak egy, ez megpróbálja szőnyeg alá söpörni a problémát, aztán ott van a határok ellenőrzésének kérdése, kérdése. annak sem értem, hogy blokkoljuk a bevándorlókat a harmadik országok területén a humanitárius kérdéseket sajnos túlságosan jelenleg háttérbe szorítjuk, főleg Törökország esetében. Elnézést, több időm nincsen, ennyit tudtam belesűríteni. Thank you. Uh, Mr. Köszönjük. Epitideos úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hogyha ezt a jelentést filológiai értelemben vetnénk alá vizsgálatnak, hát akkor egy kitűnő jegyet, jegyellel láthatnánk el a szöveget, kitűnő ez a szöveg valóban, filológiai értelemben, de hogyha a probléma megoldása a cél, hát akkor megint csak felsoroltunk egy csomó óhajt, kívánalmat a magunk részéről, ez nem pragmatikus eljárás. Az Európai Unió eddigi határvédelmi politikája, hát először semmiféle ellenőrzés nem volt, most pedig pánikszerűen elkezdtük követelni a határellenőrzések bevezetését azért, hogy ezt a menekült hullámot meg tudjuk állítani. Egyszerűen nem tudjuk már ellenőrizni ezeket a folyamatokat. Hogyan akarjuk megoldani a problémát, hogyha nem működünk együtt azokkal az országokkal, amelyekből ezek az emberek érkeznek, amelyek gyakorlatilag a menekült hullám forrásai. Törökországot külön nem akarnám megemlíteni, de hát a Törökországgal kötött megállapodás is hozzájárult a mai helyzet kialakulásához. Több ezer illegális menekült Káléban, tömörült össze, Görögországban hasonló helyzet alakult ki. Vannak olyan helyek, ahol eh, ilyen jellegű táborok alakultak ki, és ezeket az országokat magukra hagyjuk. Nem segítünk rajtuk. Kíséret nélküli eh, gyermekek is élnek ezekben a táborokban, változtatni kell ezen a helyzeten, és csak akkor fogjuk tudni megáll, megállítani ezeket a menekült hullámokat, hogyha gondoskodunk róla, hogy mindenki viselje a terhek első részét. López Aguilar úr. Köszönöm, elnök asszony. Többen is vagyunk, akik nagy érdeklődéssel kísérjük nyomon az AFET munkáját, és a, és mint említettem, ön is elnök asszony a Libében, mondom, sokan érdeklődünk ezután a téma iránt, de oly mértékben le vagyunk terhelve, hogy nem, igaz, nem igazán tudtunk itt most részt venni, és elég bonyolult az 55-ös cikk, a szabályzat 55. cikke. Valenciano kolléga az Európai Parlament kritikus véleményéről beszélt a tanácssal kapcsolatban. A történelem során többször is előfordult már az, hogy a az úgynevezett menekült válság kapcsán, aminek ez nem is igazi, nem is jó elnevezése, tehát a menekült válság során a parlament véleményét nem vették figyelembe. Ott van például a törökországi megegyezés, vagy a törökökkel kialakított paktum. Diazdemira, is, Diazdemira úr is beszélt erről. A, ebben a kérdésben ugye arról van szó, hogy a törökországi határon embereket tartanak vissza. Ez azt jelenti, hogy Európából ezt a drámát áthelyezik a földközi tenger másik partjára emberek ezrei halnak meg a földközi tenger déli partjánál, akik el kellett, hogy hagyják otthonaikat. Diazdemira úr említett, hogy mennyire fontos az, hogy legyenek legális útvonalak. Nyitott ablakok kellenek, hogy legyen arra lehetőség, hogy legálisan is eljuthassanak ide az emberek. Ha ez nincs, akkor még nagyobb hangsúlyt kap az, hogy a esett emberek mindenre hajlandóak. Megpróbálják, akkor is, hogyha a saját életükkel, vagy a családuk életével kell ezért fizetni. Én a vízum kódex jelentéstevője vagyok. Megpróbálunk, el, megpróbáljuk elérni ott azt, hogy kicsit konzekvensek legyünk, tehát minden egyes állásfoglalásunkban megpróbálunk humanitárius vízumokat kérni, a tanács viszont konzekvensen ezt blokkolja. Társ jogalkotók vagyunk, de a vízumkódexben a tanács egyszerűen hajthatatlan. Elnézést, hogy elveszem a szót, de késésben vagyunk. Mindenkit arra kérek elnézést azokra, akik most jutnak szóhoz, nagyon rövide. Próbálok nagyon röviden fogalmazni. Röviden szeretnék arra reagálni, amit Hautalanszony mondott, mert ez is fémjelzi azt, hogy ebben a jelentésben nagyon idealizáló elképzelések szerepelnek, és a realizmus egy kicsit háttérbe szorul. Szó esett arról, hogy az Európai Uniónak csupán, lakosságának csupán 0,02%-át teszik ki menekültek, de hát az Európai Unión belül nagyon igazságtalan az, a megoszlás. Németországban a lakosság 20%-a rendelkezik valamilyen bevándorlói háttérrel. Ez 200%-a annak, mint az átlag mint amennyi az átlag, és vannak olyan területek, ahol 30-40 százalékos ez az arány. Ilyen számokat tekintve nem lehet egyszerűen csak arról beszélni, hogy mennyire jó lenne, ha még többen vándorolnának be Európára, Európába, hanem beszélni kell azokról a kézzelfogható problémákról is, amelyek kialakulnak a Törökországból, ara, arab országokból bevándorlók esetében tudjuk, hogy az integráció milyen nehezen halad előre, sokaknak nincs megfelelő képzésük, és Európába érkezve nem találnak munkát. Ezek a perspektívák szere, nem szerepelnek ebben a jelentésben, és örülök, hogy több módosító is azt célozza, hogy ezek a szempontok szerepeljenek a szövegben, és én is üdvözlöm, hogy az Európai Parlament véleményét igenis hallatnunk kell Most az a kolléga kap szót, aki legutóbb nem kapott szót, Verinen képviselő. Köszönöm szépen. Ennek a jelentésnek a témája az LKS szerepe a migrációs hullám és a menekült hullám kezelésében. Én vagyok a DEVE árnyék jelentéstevője, az ALDE részéről. És ami a humanitárius politikánkat illeti, jó ez a jelentés, de azt hiszem, itt a külügyi vetületet is szem előtt kell tartani, erre vonatkozóan két módosítót készítettem. A menekültügyi válság kiváltó okai a katonai válság és az erőszak, az erőszakos konfliktusok, ezek pedig az AFET hatáskörébe tartoznak. hiszen a békéltetés és a konfliktusok megoldása az AFET témakörébe tartozik alapvetően. A második módosításom, illetve javaslatom ahhoz kapcsolódik, hogy az Európai Unió határain kívül meg kell próbálnunk, együttműködve az ENSZ menekültügyi főbiztosságával, olyan magas szintű, jó minőségű fogadóközpontokat létrehozni, amelyekben a amelyekben lehetővé válik, hogy az Európai Unióba belépők élhessenek a menekült ügyi, illetve menekült politikában megfogalmazódó jogaikkal. Ezzel megakadályozhatnánk azokat a tragédiákat, amelyekre többek között a földközi tengerben, tengeren kerül sor. Úgy gondolom, ezt a két vonulatot még szerepeltetni kellene a szövegben. Köszönjük szépen. Guerrero úr, egy perc. incluso acabar en menos tiempo. Köszönöm. Azt hiszem, én rövidebbre is tudom fogni. Luke urat halván mindenképpen hangsúlyozom azt, hogy, hogy szükség van narratíva váltásra. Paradigmaváltásra. A migráció egy modern kori tendencia a konfliktusok megoldásának egyik módja. Többféle migrá- típusú migráció létezik az egész világon. És azt gondolom, hogy mint, az, mint a globális politika egyik szereplője, az Európai Uniónak is el kell fogadni, és urá kell lenni ezen a helyzeten. Ami pedig a nemzetközi jogot, illetve a nemzetközi humanitárius jogot illeti, ez nagyon fontos. Dévész Demerra is azt mondta, hogy ez magától értetődő, valóban, de jó lenne, hogy ez a valóságban is így lenne. Még egy dolog, nem lehet megtámadni úgy a jelentést, ahogy azt mondjuk, hogy a jelentés egy dolgot mond, a valósítás meg, a, való, a valóság meg másról szól. Hiszen a jelentésnek pont az a célja, hogy a valóságban észlelt problémákat megváltoztassuk. Köszönöm, ezzel a lista végére értünk, most én is hadd tegyek hozzá két dolgot, mondja az elnök a fejlesztési alapok felhasználása migrációs problémák rövid távú megoldására. Ezzel kapcsolatban nagyon sok kérdés merül fel. Láthatunk már azt, hogy migrációs célra használnak felfejlesztési célú alapokat. Ez komoly aggodalomra ad okot, legalábbis nálunk a mi szakbizottságban. Nézzük a külügyi szolgáltatót. Vajon mennyiben adunk mozgásteret a harmadik országoknak abban, hogy aláírhatják ezeket az megállapodásokat az EU-val. Ugye sosan, sokan kritizálják Törökországot. Úgy tűnik, hogy a migrációs problémában az Európai Unió kér valamit egy harmadik államtól. A tolmácsok 10 perc túlórát engedélyeztek számunkra, úgyhogy a bizottságot is meg tudjuk hallgatni. Külügyi Szolgálatos Bizottság következik. Klaus Rüdighauserrel kezdődik. Kezdjük, eh, Klaus parancsol. Thank you for giving us the... Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a lehetőséget, hogy felszólalhatunk mi is ebben a vitában. Nagyon fontosnak tartjuk ezt az eszmecserét, és nagyon bonyolult ez a kérdés. Ha csak azt a pár felszólalót hallgatjuk meg, aki az imént szót kapott, láthatjuk, hogy mennyire összetett ez a kérdés. Válságokról van szó, konfliktusokról, sok egyéb okból is az emberek Európába akarnak jönni. Nagyon oda kell figyelnünk, hogy ezt a sok kiváltó okot nem mossuk össze egymással, ezért ha kérhetem, hogyha megfelelő keretek között akarjuk megvitatni ezt a kérdést, akkor több időt kell biztosítani egy ilyen eszmecserére. Fél óra alatt nem tudunk egyszerűen helytálló konklúziókat levonni egy ilyen vita során. Mi felajánlottuk, hogy több információt szolgáltatunk, mert eh, nem arról van szó, hogy nem akarjuk bevonni a parlamentet. Sok esetben a parlament eh, vizsgálati ellenőrzési jogkörökkel rendelkezik, és az imént elhangzott, hogy a eh, e jogkör több esetben is egy nagyon hasznos eszmecserét eredményezett, de sok esetben a parlamentet nem tudjuk a döntéshozatalba bevonni, ilyenkor azonban szívesen idejövünk és tájékoztatjuk a parlamentet. Hogyha meghívják a bizottságot, illetve a főképviselő asszonyt, akkor szívesen eljövünk ide, és elmagyarázzuk, hogy mi a helyzet, mert szerintem igenis időt kell szállni a kérdések megvitatására. Megpróbálok nagyon röviden reagálni az elhangzottakra. Felmerült az országokkal képítendő partnerség kérdése. Lavaletában döntöttünk arról, hogy eh, ami Afrikát illeti, együttesen akarunk fellépni. A migrációs partnerség eh, fogalma született meg ennek kapcsán. A partnerség pedig azt is jelenti, hogy egy pozitív narratívára van szükség. Többen is utaltak a különböző problémákra, az emberi jogok eh, és más egyebek kapcsán, de fontos, hogy egy pozitív narratívát hozzunk létre. Ezek a paktumok pozitív narratívet jelentenek, mert az Európai Unió ezeknek az országoknak felkínálja azt, hogy jobban kezeljük közösen a migrációs helyzetet. Nem arról szól ez, hogy ne legyen migráció, hanem hogy jobban kezeljük a migráció kérdéskörét. Sok pénzt kívánunk tehát belefektetni abba, hogy a migráció kiváltó okait számoljuk fel. Ide tartozik a rossz gazdasági helyzet, a nem megfelelő kormányzás és más egyebek is, valamint az Afrika számára létrehozott sürgősségi alap létrehozását is meg kell említeni. Szívesebben beszélünk erről részletesebben is máskor. Ez is egy jó példa egy megfelelő fellépésre, és szeretném azt is elmondani, hogy nem akarjuk a fejlesztési pénzeket használni olyan kérdésekben, amelyek nem kapcsolódnak a fejlesztéshez. A migráció kezelése mindig is olyasmi volt, és most is olyasmi, ami gyakorlatilag hozzájárulhat a fejlesztés politikai célok eléréséhez, de ehhez szükség van arra, hogy megépítsük ezeket a partneri kapcsolatokat. Nem csak pénzre van szükség egyébként, hanem politikai szerepvállalásra is. Az elmúlt hónapokban állam, kormány, állam és kormányfők, illetve biztosok is ellátogattak az érintett országokba, hogy egy párbeszédet hozzanak létre, egy partneri kapcsolatot, amely eddig nem létezett. Megpróbálunk tehát hatást gyakorolni, befolyást gyakorolni, és megpróbáljuk közösen kezelni a nyitott kérdéseket, beleértve az emberi jogi kérdéseket is. Hasonló dolgot láthatunk a közel-kelet kapcsán, megpró- felvettük a kapcsolatot Törökországgal, sok másik országgal is, mind politikai szinten, mind technikai szinten is, hiszen ez az egyetlen módja a probléma megoldásának. Arra nincs lehetőség, hogy az Európai Unión belüli helyzetet kezeljük egy jelentés keretein belül, ez a belügyi kollégák feladatköre, nem a mi hatáskörünkbe tartozik, és a parlamentnek éppen ezért kell megtalálni a módját annak, hogy a dolgot a maga összetettségében kezelje. Nem lehet a dolgot széttördelni. A külügyi dimenziót is kezelni kell, és a belügyi dimenziót is holisztikusan kell fellépni. A kereskedelempolitika, a gazdaságpolitika valaki a beruházási tervre is tervről is említettet, ezek mind-mind egy holisztikus megközelítés elemei. Csak is egy holisztikus megközelítés segíthet, nem zárhatjuk le egyszerűen a határokat, nem tehetünk úgy, mintha a probléma nem létezne, aktívan kell fellépnünk, és ezért az Európai Bizottság az EKS-szel együtt az elmúlt két év során javaslatokat dolgozott ki, olyan ütemben, hogy gyakorlatilag még a parlament és a tagállamok sem tudnak lépést tartani ezzel a végrehajtásban. De ez is azt mutatja, hogy mennyire komolyan vesszük ezt a kérdést, mennyire proaktívan állunk hozzá a kérdéshez, hiszen valóban hisszük, hogy hozzá tudunk járulni a probléma megoldásához, különösen a fejlesztési együttműködésre és sok más egyéb szakpolitikánkkal is. Hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy a helyzetet jobban tudjuk kezelni. Az összes említett problémát nem fogjuk tudni megoldani, mert e- ehhez egy még nagyobb erőfeszítésre lenne szükség, de lesz még erre lehetőség. Jövőre lesz egy állam és kormányfői szintű Afrika csúcs, ezt jól elő kell készíteni, és élni kell a lehetőséggel, hogy konstruktív párbeszéd alakuljon ki. Hiszen a közel-keleti válságot remélhetőleg előbb-utóbb meg lehet oldani, de 30-40 évig még el fog tartani az afrikai lakosság, illetve népesség növekedés okozta probléma, úgyhogy itt lépni kell. Nagyon szívesen eljuttatjuk a parlamentnek, ahogyan korábban is elmondtam, az összes információt, amit a tevékenységükkel kapcsolatosan igényelnek. Köszönöm. Köszönjük. És Miriam Brüke Péno is itt van velünk az LKS-től. Parancsoljon. Köszönöm szépen, jó estét kívánok, köszönöm szépen, elnök asszony, hogy megadta nekem a szót. Szeretném megerősíteni azt, amit Lüdi Hauser úr mondott, és szeretnék kiemelni néhány dolgot, amit különösen fontosnak tartunk az EKS részéről ebben a vitában. Ahogyan az önök jelentés tervezete is kimondja, a migrációs mobilitás egy tény egy realitás, amit valamilyen módon kezelni kell. Teljesen világos, hogy a rövid távú kihívásokon túlmenően ez egy hosszú távú reakciót is megkövetel, és ezt a válaszadást az Európai Unió külpolitikájába kell beágyazni, ahogyan a az előttem szóló is elmondta, az EKS számára is nagyon fontos az, hogy ez az új partnerségi keret megközelítés amely az idei évben indult öt ö, szubszaharai afrikai országgal, az Európai Unió külpolitikájának részét képezze, ne csak a migrációs politikának legyen a része. Van néhány olyan elem, amely újító jellegű a partnerségi megközelítésben. Az egyik ezek közül, amit hangsúlyozni szeretnék, a munkamódszer és a szoros koordináció az EU-s intézmények és a tagállamok között. Mint olyan, ez egy közösen, egymást közösen megerősítő munkamódszer, és hogy, ahogy a Rüdighauser úr is elmondta, egy példanélküli dialógus zajlik az öt prioritást képező országgal, az EU-s intézmények, a biztosok, a külügyi főképviselő, az állam és kormányfők, valamint a tagállamok is folyamatosan egyeztetnek a partnerországokkal, megvitatva a migrációs kérdéseket a szélesebb külpolitika kontextusában. Másodszorban a megközelítésünk nem csak rövid távú, hagyomán elhangzott, Tudjuk, hogy nem tudjuk egy csapásra megoldani az összes gondot, a partnerségi keret pedig mindenképpen egy hosszú távú megközelítést jelent, és egy átfogó, holisztikus megközelítést is, hiszen a legális migrációval is foglalkozni kell, az illegális migráció elleni küzdelemmel is, a nemzetközi védelmi kérdésekkel, a menekültügyel és a fejlesztéspolitikával is, ezeket mind-mind a szélesebb kontextusban kell szemlélni. A harmadik pont, kulcsfontosságú, hogy a harmadik országokban meglegyen a politikai szándék az együttműködésre. Semmit sem erőltetünk rá más szóval a harmadik országok, célokra, és a múlt hónapban megjelent első előrehaladási jelentés is azt mutatja, hogy ezt a megközelítést a partner országokban is pozitívan fogadják. Végezetül talán tisztázásképpen elmondanám azt is, hogy nem lesznek jogilag kötelező megállapodások, amelyeket aláírunk. Itt egy kölcsönös politikai szerepvállalásról van szó. Az Európai Unió és a partnerországok között. Szeretném azt is elmondani ebben az összefüggésben, hogy ez a, az egész meghaladja a visszafogadást. A visszafogadás kérdését, ezek a paktumok nem csak a visszafogadásról szólnak, a partnerországokkal való együttműködés nem fog megvalósulni, ha csak erre korlátozzuk az egészet, és mint ahogy mondtam, holisztikus átfogó megközelítésre van szükség, ha eredményeket akarunk látni. És az utolsó dolog, ami szerintem nagyon fontos, ez a szeptemberi migrációs csúcs follow most van egy New York nyilatkozat a menekültügyre és a migrációs politikára vonatkozólag 193 származási cél és tranzit ország közösen vállalásokat tett. Ennek keretében számunkra a partnerségi keret egy módja annak, hogy ezeket a bilaterális vállalásokat a gyakorlatba is átültessük, ez egy nagyon fontos kiindulási pont szerintem, és fontos, hogy és úgy gondolom, hogy ez a partnerségi megközelítés lesz a megfelelő megoldás a számunkra. Köszönöm. Köszönjük szépen. Három hét múlva visszatérünk még erre. Nem tudom, hogy szeretnének-e most mondani valamit, vagy majd a módosító kapcsán mondanának valamit. Diaz Demere úr, mindenkinek egy percet tudok adni. Rövidmente. Köszönöm azt, hogy nagyon röviden. Nagyra becsülöm az összes észrevételt, az összes kérdést, ha jól számoltam, 14-en szóltak hozzá, ebből 12 kolléga volt. Három rövid észrevételem lenne. Nézzük a Libe részvételét mind, mind ebben a jelentésben. Libe, a Libe részt vesz ebben a munkában. Úgyhogy ez alapvető jelentőségű. Második dolog. A külügyi szolgálat képviselőjének válaszolok. Egyrészt azt mondta, hogy ők nyitva vannak mindenre, ez egy globális ez egy globális jelentés. A következő mondatában meg azt mondja, hogy nincsen jogalapja a parlament részvételének. Igenis, hogy van. Tehát nem lehet egyszerre hideget is, meleget is kapnunk. Ezzel a jelentéssel is megpróbáljuk azt kimondani, igenis, van közünk hozzá. Az Európai Unió működéséről szóló szerződésben az, a 85-ös, a 2017-es cikk, illetve a 3-as és a 12-es cikk is jogi alap. Az december 12-én pedig a tanács is kimondott az együttműködésről valamit. Természetesen a Költségvetési Bizottságnak is van beleszólása, az AFET és a Fejlesztési Bizottság munkája is nagyon fontos, de természetes mások véleményét, más szakbizottságok véleményét is bele veszük ebbe. Tehát igenis, hogy hangsúlyozni kell, hogy a parlamentnek van joga ahhoz, hogy ezt megoldja, megírja ezt a, ezt a jelentést, és van jogalapunk is. Elena, igen, én ugyanezt szerettem volna elmondani a külügyi szolgálat képviselőnek. Lehet, hogy úgy gondolják, hogy nincs jogalapunk, mert olyan formájú egyezményeket választanak, amelyek alapján valahogy a parlamentet mégis megkerülik. De ezt, ezt, ez egyáltalán nincs megelégedésünkre, itt nem lehet politizálni. Három szóban elmondanám, hogy mit történik. Mi megpróbáljuk azt elkerülni, illetve önök úgy döntünk, hogy elkerüljük, elpróbáljuk elkerülni azt, hogy a menekültek ide jönnek. Ennek a legjobb módja döntöttünk úgy, mondja a külügyi szolgálat, hogy a harmadik országokkal megegyezésre jutunk, és ebben egyáltalán nincs benne, hogy a, hogy a humanitárius jogokat mennyiben kéne tiszteletben tartani. A parlament pedig ezt kritizálja. Tehát ez azt jelenti, hogy nem koherens az Európai Unió meg azt mondjuk, hogy igen, igen, a kiváltó okokat kell megoldani, de az embereknek van joga. Vannak olyan emberek, akiknek joga van eljutni Európába. Hogyha E, persze beszélhetünk arról, hogyha nincs éhínség, akkor nincsenek menekültek, hogyha nincsen globális felmelegedés, akkor egy csomó emberek nem kell elhagyni az ott, hanem hát persze erről beszélhetünk. De vannak értékeink, vannak alapértékeink, és az Európai Parlament nagyon aggódik, hogy ezeket az alapértékeket nem tartjuk be, és szégyenletesnek tartjuk azt, hogy ilyen megállapodások egyáltalán létrejönnek. Van-e jogi alap? Nincs egy jogi alap? Megbeszélj, majd meglátjuk. De itt ez egy politikai probléma elképzelhető, hogy nagyon sok európai lakosság nem ért egyet olyan dolgokkal, amikkel az Unió ma tesz. Például az Afganisztánnal folytatott megállapodás, vagy megkötött megállapodás. Szerintem ez szégyen. Tudom, hogy bonyolult a dolog, nagyon nehezen felfogható, de vigyázzunk, vigyázzunk, mert olyan döntéseket hozunk, amelyek eltérnek attól, amilyen kötelezettségei vannak az európai parlamenti képviselőknek. Ez pedig azt jelenteni, hogy nem tartjuk tiszteletben az Európai Unió értékeket. Ezt nem tudják elfogadni az európai parlamenti képviselőknek. Szerintem az Európai Parlamentet sokkal közvetlenebbül, sokkal átláthatóbb módon kell bevonni ebbe a folyamatot. És szerintem nem csak a külügyi szolgálat, meg a bizottság a ludasok, hanem például a tanács is. Hogyha van úgy annak, hogy helyes útra tereljük őket, akkor ezt meg kell tenni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mondja Milán mond, köszönöm szépen ezt az érdekes vitát, eszmecserét. A következő együttes ülés november 28-29-e lesz. Köszönöm mindenkinek, köszönöm a tolmácsoknak, hogy rugalmasak voltak. Köszönöm.